és úgy keresi meg a kenyerét, mint újságíró. Megpróbáljuk megértetni azt, hogy mi történik egy másik országban másokkal, és ez egyáltalán nem könnyű. És nyilván ez is valamilyen kereskedelmi fogássá vált már. Talán nem igazán profitcentrikus, de mégis nagyon nagy befolyással rendelkező dolgokról van szó, mert ugye az újságírók nem cipőt árulnak, vagy nem matematikai egyenleteket oldanak meg élő emberekkel foglalkoznak. Ez pedig nagyon nehéz, mert igaz történeteket kell egyszerűen megírnunk, és ezt pedig meg kell keresni. Mást nem tehetünk, nem találhatjuk ki, meg kell találnunk a helyszínt ott, ahol ezekben a veszélyes régiókban találhatók, és sokszor ve- nyilván veszélyesek is, és ellenségesek is. Én nem igazán ö, ragaszkodom a veszélyhez és a Líbiában meghalt kollégáim sem voltak ilyenek. És azok a kollégák sem azok, akik pillanatnyilag Afganisztánban túszként töltik napjaikat. Mert ha mi, újságírók, nem megyünk oda a helyszínre az információt megszerezni, akkor ki fogja ezt megtenni? Ki fog beszámolni ezekről az eseményekről? És el tudom mondani önöknek, hogy ahogy már eddig is, a fegyveres erők kommunikációs osztályai ö, tájékoztatnának minket. Ezek persze ö, ö, nyilván profik, és nem az ő hibájuk, de akkor is oda kell mennünk a helyszínre, és meg kell keresnünk azt, hogy mi húzódik e mögött, a kommunikáció mm. mögött. a meg a, a, az éjszaka hallottuk, hogy Ben Laden meghalt. Nyilván már is ö, beindul egy bizonyos vibrálás ö, emiatt, de mögé kell menni ennek az információnak, a történetet kell megkeresni. Avec euh, l'arrestation et, et la mort de... Hogy mit, mi van e mögött, Ben Laden halála mögött, és milyen következményei vannak ennek. Érezni kell ezt az egész történetet ehhez. Persze ehhez időre van szükség, ez a legfontosabb, és én ezért jöttem el önökhöz ma, hogy egy kicsit elmondjam önöknek, hogy mégis mit jelent az, hogy riporterként tevékenykedjünk háborús területeken. Aztán holnap Dubajba, Afganisztánba megyek, ahova egyébként is el akartam menni, annak ellenére, hogy mi történt Ben Ládennel. Afganisztánban nagyon komplikált a konfliktus, nagyon sokat hallunk erről, de ugyanakkor nem sok mindent tudunk róla. Ugye tíz éve foglalkozom ezzel, nevezetesen, hogy megpróbálok ott a helyi lakosoknál lakni, és megpróbálom kideríteni, hogy milyen körülmények között élt Bin Laden, nem egy lukban, mint Saddam Hussein, hanem inkább egy külvárosi, modern városrészben. Egyáltalán nem ott élt, mint ahol elképzelték az emberek. És végül is gyakorlatilag azért tartott tíz évbe, hogy megtalálják, mert nem volt olyan óriási nagy védelem kialakítva körülötte, úgyhogy végül is az biztosította számára a legnagyobb védelmet. Tehát nem úgy dolgozunk, ahogy általában az újságírók, hanem úgy, hogy szinte valahogy mi is beépüljünk abba a társadalomba, amelyet megpróbálunk ö, megérteni. Úgyhogy ezt az összetett jelleget szeretném most itt hangsúlyozni, és azt szeretném elmondani, hogy nem szabad hozzájárulni az újságírás halálához. Nem szabad azt elhitetni a közvéleménnyel, hogy nem lehet ezt a hivatást gyakorolni, de hogy is nem. Ehhez pedig arra van szükség, hogy főleg a fiatal, tapasztalatlan újságírók, akik még kezdők, hát én is voltam kezdő, ö, Csecsenföldön, van, aki Líbiában, Szíriában, máshol ö, kezdi a tevékenységét, minimális garanciákra van szükség, képzésre, és arra, hogy visszatérhessenek. Ez a legnehezebb. Én örömmel megyek Afganisztánba, Irakba, máshova, mert szeretem a foglalkozásomat, ez a szenvedélyem, ez az életem. Találkozom olyanokkal, akik bíznak bennem, akik megnyitják az otthonukat előttem, akik megosztanak velem dolgokat, és én is az olvasóimmal ezt szeretném megosztani velük. De a legnehezebb visszajönni, mert meg kell találni a megfelelő kifejezési módot, hogy elmondjuk azt, hogy mit éltünk át ott a helyszínen, amit meg kell értetnünk az olvasóinkkal, mégpedig az, hogy a nyugati védett körülmények túl van egy olyan világ, amitől félünk, és ahhoz, hogy megértsük mindezt, a napi életet kell megismernünk. Nyissuk ki a szemünket, ne, fegy, ne csukjuk be, és legyünk felelősségteljesek azokkal szemben, akik az információt szállítják számunkra. Úgyhogy nagyon sok újságíró nevében szeretnék szólni, talán egy anekdóta formájában. 2006-ban egy dzsihadistával tárgyaltam, aki az amerikai erőkkel szemben harcolt Iránban, nagyon-nagyon nehéz volt megbeszélni vele e, egy találkozót e, Adamászban, Szíriában. Nem akart, hogy Irakban találkozzunk, ezt már is információ jelleget képviselt számomra e, a határ átlépést illetően a két ország között. Nos, akkor találkoztunk, amikor az Árkáit letartóztatták, aki a második legjelentősebb egyéniség volt, bizonyára emlékeznek rá, hogy Amerika mit tett, azt, amit tegnap este óta is tesz, bemutatták a televízióban a testét, stb. És pontosan ezért kezdtem el beszélgetni ezzel a férfivel az újságírók szerepéről. És csak hogy rámutassak arra, hogy hogyan lehet megfordítani az egész képet, ugye az ilyen beszélgetések nekünk nagyon sok mindent feltárnak. Mert azt mondta nekem, hogy nem értem, nem értjük, hogy mi, dzsihadisták, felkelők, miért rendelkezünk nyugaton ilyen borzasztó negatív képpel a médiákban. Hát azért, mondtam én, mert egyszerűen elrabolják és megölik az újságírókat. És azt mondta nekem, hogy de hát asszonyom, ha egy újságíró ö, kém, akkor azt meg kell ölni. És azt, hogy ezt mondta nekem, egyáltalán nem zavarta. Nem akarok itt minden részletbe bocsátkozni, de az egyik oka annak, hogy hajlandó volt találkozni velem, az az volt, hogy ugye ők is ugyanúgy hozzáférnek az internethez, mint mi, órákon keresztül keresnek információt azzal kapcsolatban, akivel majd beszélni fognak. És ugye róla nyilván sok minden van az interneten, Csecsenfölddel kapcsolatban, és ugye ez érdekelte őket is, és ezért hajlandó volt velem találkozni. De azt mondta, hogy ha Amerika lett volna, amerikai lett volna, biztos nem találkoztunk volna. Nos, azt mondta, ami nagyon nagy hatással volt rám. Nos, ha Franciaországot mondjuk valamilyen külföldi csapatok szállnyálták meg, és mondjuk iraki újságírók, mert ő iraki volt, mennének Franciaországba, hogy beszámoljanak erről a háborúról. Ezek az irakiak nyilván a ö, titkos szolgálatot képviselnék. E, erre én azt mondtam neki, hogy hát ez lehet, de Franciaország esetében ez nem így van. Én újságíró vagyok, de nem a titkos szolgálatnak dolgozom. Úgyhogy ezt csak azért mondtam, hogy megpróbálja megértetni önökkel, hogy olyanokkal állunk szemben, akik teljesen másképpen értékelik a dolgokat, mint mi. És csak úgy lehet erre a különbségre reagálni, vagy fellépni vele szembe, hogy rámutatunk. Akkor már jó munkát végez egy újságíró, ha azt megteszi. Nos, végezetül csak annyit mondanék még, hogy túlságosan jól ismerem a háborúról beszámoló újságírók frusztrált érzését. Nem azért, mert nagyon jól ismerem ezt a ö, hivatást, hanem azért, mert egyre kevésbé értenek meg minket. Ki a csuda akar a különböző háborúkról hallani Afganisztánban, Irákban? Most Líbiáról van szó, meg nem is tudom, hogy még hol, már most az embernek tele van a feje az összes háborúval, és már majd szétdurran. Nos, pontosan azért, hogy ne virtuálisak maradjanak ezek a háborúk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy ennek milyen gyakorlati következményei vannak. Azoknak a politikai döntéseknek, amelyek megszülettek a mi kis kényelmes nyugati életünkben. Ezért kellenek ott a helyszínen az újságírók, akik a jövőben is kockázatot vállalnak. Köszönöm a figyelmüket! Thank you very much. Köszönöm szépen, Niva asszony, ezt a nagyon részletes beszámolót és értékes gondolatait. És akkor a második előadónknak adom meg a szót, Martos professzor úrnak, Jean-Paul Martros, aki a Löveni Egyetem nemzetközi újságíró szakán tanít, és egyébként a Le Soir a belga Le Soir külföldi tudósítója, és a Human Rights Watch Közép-Ázsiával és Európával foglalkozó részlegén is dolgozik. 20 könyve jelent meg az újságírás témájában, illetve a külügyi témákban. A Letik de la Dissidence a legutolsó műve, ami 2011. februárjában jelent meg. Martos professzor úr, öné a szó. Euh, Köszönöm, hogy meghívtak, és köszönet az előttem szólónak, hogy emlékeztetett arra, hogy rendkívül felelősségteljes újságírókról van szó, és hogy ez a haláleset megint csak sokkolta a kollégáinkat. Emlékeztetnék arra a sokra, ami 11 évvel ezelőtt Kurcsok és Mikel Himarena de la Mora halálával ö, ért minket. Emlékeztetnünk kell a biztonságukra, az újságíróknak, illetve arra is, hogy ö, ö, végül is ö, milyen nehéz feladatot vállalnak. A Human Rights Watch ö, képviselője javasolnám, hogy nézzék meg a Facebookon a échangent leurs informations, leurs sensations. A háború keselyűi címmel, mert itt az érzéseket is lehet ö, tapasztalni. Ö, rendkívül gyakorlatiasan gondolkodik, és tényleg nagyon messze van a, ö, attól, amit az emberek úgy elképzelnek, hogy igen, szívesen nézik ezeket a szörnyű eseményeket. Sajnos hosszú távon egyre több újságíró hal meg ö, különböző ö, hadműveletek során. 70-en haltak meg a, a második világháború során, de két év alatt Irakban 140. Nyilván ez is rámutat arra, hogy hogy változik a háború jellege. Sajnos egyre inkább célpontjai az újságírók a, a háborús cselekményeknek. Csak néhány számot szeretnék felvetni. Az elmúlt 20 év során körülbelül 900 újságíró halt meg konfliktusokban. 44-en öltek meg a legutóbbi időben, és már az idén 16-an haltak meg. Pakisztánban, Irakban, Mexikóban és Hondurasban volt a legsúlyosabb a helyzet. A háború nem igazán az első és legfontosabb oka az újságírók halálának. 72%-uk halt meg mondjuk a maffiózók támadásaiban. a nemzetközi sajtó sem a célja ennek 90%-uk helyi újságíró. Anni Politovszkája például, erre jó példa, és nagyon sokan ismertek, Namus Varelhaosztága például, aki például a honduraszi televízióban is dolgozott, és a munkája miatt gyilkolták meg. A gyilkosságok megint csak nem jól mutatják azt, hogy milyen erőszakos cselekményeket követnek el például az újságírókkal szemben. Február 11-én Kairóban a szexuális erőszak ö, ö, miatt halt meg valaki, ö, aki felemelte hangját ez ellen. Évente több szí- tíz ö, újságíró sebesül meg súlyosan, például Líbiában. Nagyon sokan traumatikus állapotban jönnek vissza, és ö, kezelésre szorulnak, de gyakorlatilag az életük a továbbiakban tönkre megy. A nemzetközi újságírók kizárása, az internethez való hozzáférés lehetetlenné tétele, megint csak a semlegesítés eszközei. A helyi újságok, újságírók letartóztatása megint csak egy megfélemlítő eszköz, és így nem csak a saját szabadságukat gátolják, hanem a világot is megfosztják a független információtól. Nos, mit lehet tenni ezzel, ebben a helyzetben, ahol teljesen bizonytalan a helyzetük az újságíróknak? Nincsenek biztonságban. Nyilván vannak olyan szervezetek, amelyek már kézikönyveket írtak, állásfoglalásokat fogalmaztak meg, hogy hogyan lehetne védeni az újságírókat. A média is hozott intézkedéseket, hogy megfelelő képzést biztosítsanak az újságírók számára, például az háborús viszonyok között. A nemzetközi jog is foglalkozik ezzel. A kérdés tehát az, hogy tehet-e többet a nemzetközi jog az újságírók védelme érdekében. Nyilván van egy csomó olyan rendelkezés, ott van az emberjogi ö, nyilatkozat 19. cikke, az ENSZ határozatok, ö, amelyek elismerik azt, hogy az újságíróknak joguk van ö, gyakorolni hivatásukat, és nem szabad ö, fenyegetni őket hivatásuk gyakorlása során. Főleg van egy olyan határozat, amely az Emberi Jogi Bizottság Genfben 95-ben fogalmazott meg egy dokumentumot, aztán Londonban a 19-es cikk, az erőszakos övezetekben való ö, eljárásokat, ö, illetően az újságírókkal szemben. Az újságírókat a nemzetközi humanitárius jogok is védik. Ez például a háborús, háborúra vonatkozó törvények értelmében el kell ismerni azokat az újságírókat, akik, hogyha például letartóztatják őket, hadifoglyoknak kell, hogy minősüljenek. Mégpedig polgári. Az 1738-as határozat emlékeztet erre a különleges státuszára az újságíróknak, a polgári státuszra. Úgyhogy mindenféle garanciát élvezniük kell a katonai jogval értelmében. A lényeg azonban nem ezekben a dokumentumokban van. Sajnos az a baj, hogy az alkalmazásuk, a tiszteletben tartásuk messze nem tökéletes. Az újságírók védelme, a sérthetetlenség, sajnos 90% azoknak az erőszakos cselekményeknek, amelyek az újságírókkal szemben kerülnek végrehajtásra, büntetlen marad évente megjelennek statisztikai adatok erről. 2010-ben például ö, megjelentek ö, például Szomáliáról is ö, statisztikai adatok. 34 áldozat volt itt, Sri Lanka, Kolumbia, Afganisztán, Nepál, Oroszország, Mexikó és Pakisztán is ide tartoznak. Egy kivétellel jó hírekkel szolgálhatok. Csütörtökön Moszkvában két ultranacionalistát ítéltek el, a, akik 2009-ben két ö, ö, újságírót gyilkoltak meg. Nyilván következményei vannak a, a hivatásra ennek, az újságírók nem csak könnyű célpontok, akik ritkán rendelkeznek megfelelő ö, védekezési móddal, hanem alapvetően nem is nagyon nagy kockázat meggyilkolni őket. Sajnálatos módon, aki egyszer gyilkolt, az a jövőben is gyilkolni fog. New Yorkban egy csúcsra került sor, ahol közös fellépést dolgoztak ki, Például közös nyomozást, akkor, hogyha a helyi ö, nyomozás ö, nem jár eredménnyel, illetve a szemtanúk védelme szempontjából, ezen kívül figyelemmel kell kísérni az eljárást is. Bizonyos nemzetközi szervezetek passzivitása is sajnos hozzájárul a fejleményekhez. Vannak olyan szervezetek, amelyek nagyon jól végzik munká, végzi munkáját, például az Európai Emberjogi Bíróság, a, az Európa Tanács, ott volt Törökország példája, Türka Amely Hadi esete, és véd, kiadták azt az utasítást is, hogy védeni kell az újságírókat. Un motif de dissension interne. Ainsi, le Kazakhstan a pu présider sans le moindre problème l'OSCE, alors que son bilan en matière de liberté de la presse est... A sajtószabadság azonban sajnos még messze nem tökéletes. Persze nagyon sok kérdés felvethető, még. Az újságírók védelme azonban nagyon fontos. Az Európai Parlamenti meghallgatás is azt mutatja, hogy például az ENSZ, az UNESCO döntései is, ahogy Olivier Bezil is emlékeztetett, erre konkrét segítséget jelent. Ezen kívül pozitív tapasztalatokat is biztosít, az emberi jogokról szóló dialógusok keretén belül. Oroszország vonatkozásában kiváló az együttműködés. Ezeket a kezdeményezéseket meg kell erősíteni. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy az Európai Uniónak olyan külpolitikát kellene ö, folytatnia, amely ennek megfelelne, és hogy a tagállamok belpolitikája is példaértékű legyen. Ezért ö, fogtak össze az új ö, magyarországi médiatörvény ellen a különböző szervezetek. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen Mártos professzor úrnak, és nagyon fontosnak tartom, hogy emlékeztetett minket annak fontosságára, hogy megvalósítsuk a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeket, ezeket nyomon kövessük a különböző nemzetközi egyezmények keretében. És most az európai külszolgálatot, Timans urat képvis, kérném, hogy reflektáljon az elhangzott előadásokra. Timosz úr, jönné a szó. Köszönöm szépen. Először is azzal kezdeném, mint ahogy önök is jól tudják, az Európai Unió mindig is sikra szállt a szólásszabadság, a sajtószabadság mellett, és változatlanul nagy jelentőséget tulajdonítunk a média pluralitásának és függetlenségének. Ashton Báró asszony holnap egy nyilatkozatot fog megjelentetni, ami ugyanezt, ezeket az értékeket fogja aláhúzni. Mindig is úgy tartottuk, hogy a véleménynyilvánítás, a szólásszabadság és a sajtószabadság alapvető emberi jog, nemzetközi jog értelmében is része az emberi méltóságnak, <clears throat> illetve a demokrácia és a szabad tájékozódás sarköve. Mindig is komoly aggodalommal töltenek el minket, az újságírókkal szemben elkövetett különböző cselekmények, erőszakos fellépések, és igyekszünk felhasználni minden lehetséges párbeszéd fórumot konkrét formában. Legyen ott, legyen Kazaksztánról, Üzbegisztánról, Vietnámról, Laosról, Ukrajnáról vagy Egyiptomról szó. Számunkra nagyon fontos, hogy harmadik országokkal szemben biztosítva lássuk a helyi, illetve külföldi újságírók védelmét. Nagyon fontos, hogy az alapvető jogaik ne sérüljenek, de természetesen ez összefügg a tájékozódás és a tájékoztatás szabadságával. Harmadsorban minden cenzúrát, aminek igen elterjedt gyakorlata van például Kínában, illetve minden formáját a megfélemlítésnek megakadályozzuk és elítéljük. Tudjuk, hogy a megfélemlítés az öncenzúrát táplálja vagy eredményezi, ami aláássa a sajtószabadságot és a, az állampolgárok tájékozódási szabadságát. Nagyon hálás vagyok Martos professzor úrnak, aki elmondta, hogy az Európai Uniós forrásokból is támogatnunk kell a legkülönbözőbb projekteket világszerte az Európai Emberi Jog és Demokrácia eszköz keretében 40 projekt zajlik jelenleg a sajtószabadság, a szólásszabadság elősegítése érdekében a EHDHR segítségével a legtávolabb eső partnereket is eh, sikerül elérnünk. És a közelmúltban külön hangsúlyt helyes, helyeztünk a szólásszabadságra az új projektek kapcsán Tunéziában, illetve hamarosan egy hasonló projekt indul meg Egyiptomban is, ami a két országban az átalakítás folyamatát hivatott elősegíteni. Végezetül pedig emlékeztetnék arra is, hogy eh, egy konkrét kérdésben komoly aggájaink vannak a belső és a külső koherencia tekintetében, és ez a rágalmazás, illetve a rágalmazó kriminalizálásával függ össze. Nagyon gyakran kérjük harmadik országoktól, illetve próbáljuk arra bírni őket, hogy kriminalizálják a rágalmazást. Sajnos azonban meg kell állapítanunk, hogy még EU tagállamokban is büntet, bűncselekménynek minősül a rágalmazás. Úgyhogy itt, ha szabad azt mondanom, nem beszélhetünk teljesen tiszta lelkiismerettel, harmadik országokkal mindaddig, amíg saját tagállamaink is nem lépnek fel határozottabban a sajtó és a szólásszabadság érdekében. Köszönöm szépen, Timenc úr! Az albizottságunknak az az egyik feladata, kötelezettsége, hogy az ilyen ügyek, ékek valóban megvalósuljanak minden delegációnk munkájában, és ez egy nagyon fontos kapocs az egyes delegációk helyi stratégiáiban, amikor az adott országokkal együttműködnek a jogi aktivistákkal, és vannak olyan jogi aktivisták, akik mindenféleképpen rászorulnak a mi támogatásunkra ha nem is mindig eh, szisztematikusan valósul mindez meg, ez az egyik feladatunk, és ebben együtt kívánunk működni a külszolgálattal. És eh, hárman kértek szót, de Kaiser asszony, Lockbiller eh, asszony és Sharp asszony, úgyhogy de Kaiser asszony kap először szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Úgy gondolom, hogy kollégámat is, és engem is milyen érintett Niva asszony ö, beszámolója, és nagy érdeklődéssel hallgattuk Mártosz úr ö, mondandóját is. De, Niva asszony, Niva asszony, engedje meg, hogy kiegészítésképpen hadd mondjak el még valamit, ö, hiszen ez is fontos számunkra. Ön említette, hogy ö, hogyan áll ahhoz, hogy hogyan próbálja érthetővé tenni mindazt, ami a háborús események során történik, hogy ne virtuális háborúról gondolkodjunk, mert az borzasztó dolog. Én azt mondanám, hogy nekünk, parlamenti képviselőknek az is fontos, hogy amikor önök ott vannak a helyszínen, és figyelik, hogy mi történik, akkor talán nem ö, harapóznak el úgy a dolgok, illetve nem lehet kizárni semmit. Nem lehet zárt ajtók mögött történni a dolgoknak. Vannak ugye más példák is, mert önök gyakorlatilag egy ilyen puffel szerepet já- töltenek be. Úgyhogy ezt kiegészítésképpen el szerettem volna mondani. Két kérdésem lenne ö, önhöz, mint gyakorló újságíróhoz. Nem tudom, hogy melyik médiát képviseli, de ön, az ön számára az új internet milyen lehetőségeket rejt, és az új médiákkal mi a helyzet a helyi újságírók, illetve a helyiek szempontjából, mert az elmúlt néhány év során már szinte elengedhetetlenül szükségesé váltak ezek. Mártosz úr, annyival szeretném még esetleg kiegészíteni azt, amit említett a jogi eszközöket illetően. Nagyon jó volt, hogy említette őket, de Hát mégiscsak az Európai Parlamentnél vagyunk, és teljesen tehetetlennek érezzük magunkat minden egyes áldozat hallatán. Legyen az újságíró, vagy bárki más. Hát mindannyian ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel. Mit lehetne még tenni, hogy a dolgokon javítsunk? Van-e valami konkrétum, amit például az olyan intézményektől várnak, mint a miénk. A nagy nyilatkozatokon túl. Van valami, ami nem áll rendelkezésükre a már létező eszközök sorában? Mi lenne az, amit jobban föl tudnának használni? De mindenképpen köszönöm mindkettőjüknek a rendkívül aktuális és jogos hozzászólást. Köszönöm. Köszönöm, és most Lokbiller asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni. Először is köszönöm önöknek és a kollégáinak, amiért beszámolnak a háborús konfliktusokról. Tiszteletem önök előtt a munkájuk iránt is, hiszen minden háborúban úgy néz ki, hogy ott hal meg, ott tűnik el az igazság legelőbb, és Gyakran előfordul, hogy csak az egyik oldal eh, sérelmeiről dokumentálnak, és ezért nagyon fontos, hogy a tudósítók, újságírók eh, minden emberi jogi sérelemről beszámoljanak, és minden bűntényről. Ez rendkívül nagy jelentőséggel bír. Nincs olyan sok kérdésem önhöz. Az érdekelne csupán, hogy a nyomozás, amelyet eh, önök helyben végeznek, ennek eredményeit felhasználják-e amikor a háborút követően feldolgozzák a bűntényeket, legyen ez nemzeti kontextusban, vagy pedig nemzetközi bíróságok előtt. Köszönöm szépen. Thank you, Miss. Köszönöm, Lokpiller asszony. Most már itt a sárk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megköszönöm az előadóknak a azt a látható, szemmel látható és láthatatlan munkát, amit a sajtószabadság, a szólásszabadság érdekében tesznek. Néhány kérdésem lenne az internetes és a sajtószabadság témájában. Az új informatika, a technika, a mobiltelefonok és lehetővé teszik, hogy az emberek maguk is dokumentálják a különböző erőszakos eseményeket, és ezeket meg tudják osztani másokkal a bloggerek, az újságírók és az egyszerű állampolgárok ezáltal alapvetően átalakítják a tájékoztatás jellegét, és gyakorlatilag a polgárok, az egyszerű emberek ilyen jellegű tevékenysége majdnem, hogy újságírói tevékenységé növi ki magát. Egyre többeket érint a különböző jogsértések dokumentálása. A legtöbb állampolgár azonban kevésbé felkészült, és kevésbé tudja megvédeni magát, mint egy újságíró. Tehát nem tudom, hogy ez elszámoltatás, illetve az etikus szempontok itt hogyan érvényesülhetnek, különösen elnyomó rendszerek esetében. Van egy tendencia, nem tudom, hogy ezzel egyetért-e, miszerint az a bloggerekkel szemben egyszerű bűnvádakat emelnek, tehát kriminalizálják gyakorlatilag őket. Hogyan látja, hogy az elnyomó rezsimek az, a korszerű technikát mennyiben használják fel az egyszerű emberekkel szemben, és külön megkérdezném még a nyugati informatikai társaságok szerepét a Vodafone esetében például ők úgy döntöttek, hogy minden szolgáltatást leállítanak Egyiptomban. Van egy globális hálózat kezdeményezés, az egyfajta magatartás kódex a nagyvállalatok részéről. Nem tudom, hogy ezt hasznosnak tartja-e, és hogy részt vegyenek-e ebben az európai vállalatok. Ezek lettek volna röviden a kérdéseim. Elnök asszony, köszönöm szépen. És akkor most ismét, illetve elnézést, mielőtt visszaadjuk a szót az előadóknak, Lambsdorff úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy konkrét kérdésem volna, hiszen egy dolog meglepet, amikor Nive asszony felszólalt, azt mondta, hogy minimum standardok, normákra lenne szükség az újságírók esetében. Mindenek előtt akkor, amikor a tudósítási területről visszatérnek az újságírók. Kitől várja ezeket a garanciákat? Ez volna a kérdésem, és hogyan nézzenek ki ezek a garanciák? Ez lenne az egyik kérdésem, hiszen ha visszatérnek az újságírók Franciaországba, Belgiumba, Hollandiába, Németországba, akkor már nincs jelen a konkrét fenyegetettség, ez egy teljesen más helyzet. A második kérdés pedig az volna, hogy vannak-e ilyen minimum, minimális normák, amelyeket az európai külügyi szolgálatokat, ami az európai külügyi szolgálatot illeti, az adott konfliktus területen, konfliktus régióban, ahol egészen konkrét fenyegetettségről van szó, konkrét veszélyhelyzetről. Ez lenne a második kérdésem. Köszönöm szépen. Papadopulo asszony. Mindig lenyűgöző amikor valódi történeteket hallunk olyanoktól, akik háborús övezetben éltek, tartózkodtak, közel-keleten, Észak-Afrikában, illetve másút. Ezek, a terület, ezek az övezetek mindig is problematikusak, és az újságírók számos veszéllyel, kockázattal néznek szemben. Én, én a saját eh, elmondásukból szeretném eh, hallani, hogy a politikusok, a döntéshozók és az EU hogyan tudna konkrétan segíteni. Tudjuk, hogy a szólásszabadságot védeni kell, az újságírókat védelni kell, biztonságukat is garantálni kell, de e között és a gyakorlat között van eltérés. A kérdésem az, hogy elégedettek-e az EU által, vagy más sok által foganatosított lépésekkel. Itt említette például, hogy Afganisztánban még mindig túszul tartanak riportereket. Hogyan lehet megakadályozni, hogy őket meggyilkolják, illetve hogyan tudunk konkrétan segíteni a túszokon? Törökországban például e, nagyon gyakran erőszakosan fellépnek az újságírókkal szemben. Hogyan tudunk a döntéshozatalon túllépni és konkrét lépéseket tenni a gyakorlatban az újságírók védelmében. Tehát konkrét, kézzelfogható javaslatokat várnék, illetve a véleményüket. E, elnök asszony, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az lenne hasznos, hogyha a képviselők kérdéseire válaszul konkrétan javaslatokat is tennének. Mivel asszonynak adnám meg először a szót? Köszönöm elnök asszony a szót. Nem fogok minden kérdésre válaszolni, mert el kell mennem, hogy elérjem a vonatot, és vannak olyan kérdések is, amikre nem tudok válaszolni, mert a kollégám teszi meg ezt. De vannak nagyon konkrét javaslataim, úgyhogy talán megosztanék velük önökkel néhány tapasztalatomat. Az internet jelentőségéről, illetve a helyi megfigyelőkkel, újságírókkal való kapcsolat valóban nagyon fontos. Most már az internet nélkül egyszerűen elképzelhetetlen a munkánk, és mi ö, újságírók használjuk, de azt is el kell fogadnunk, hogy azon a helyszínen, ahova megyünk, vannak helyiek, akik blogokat írnak, azt tesznek, amit ki éppen akarnak, és szinte átvehetik a szerepünket, vagy legalábbis ö, ö, úgy az, azt a szerepet veszik. Hát például Németországban volt egy bagli blogger, és beleírta a blogjába, hogy Bagdad ég. Nagyon sok újságíró számára ez borzasztónak tűnik, mert úgy tűnik, hogy elveszik a munkájukat, de nekünk is alkalmazkodnunk kell. Úgy gondolom, hogy a kommunikációs rendszerek fejlődését semmi sem állíthatja meg. És mindez gyakorlatilag csak pozitívan gazdagítja azt a beszámolót, amit mi készítünk. De nagyon érdekes és fontos, hogy különböző hangok, nem csak az újságíróké is ö, ö, lehetőséget kapjanak, de ugyanakkor megmaradjanak az újságírók is. Mert az újságírók is, még ha nem is objektívak, ahogy ezt előbben, az előbb említettem, etikai szabályok szerint dolgoznak. anélkül pedig az ember nem űzheti ezt a hivatást. A deontológiai szabályok teszik lehetővé, hogy végül is végletekben ne bocsátkozzunk. Nos, mi az a többlet, amit az újságíró képvisel? Hát az, hogy szelektálhat az információk között. Nem egyszerűen csak lenyeli azt, amit hall, legyen az a Pentagon briefingje, vagy egy bagrami tábornok beszámolója, vagy egy dzsihadista, akit az előbb is emlegettem. Messzebb megy egy újságíró. Megpróbál utána járni ennek az információnak, megpróbálja illusztrálni egy valós történettel, amelyet ott a helyszínen talál. És ez az érdekessége a dolognak, ez a beszámoló. Nos, ami az internetet illeti, itt kettős dologról van szó. Ennek van egy második oka is. Én úgy gondolom, és egy eléggé, és ez az egyiptomi, líbiai háborúk, Eh, amelyek forradalomként indultak, és aztán háborúban nőtték ki magukat, és Jemenben is így volt, egyértelművé vált, hogy a legtöbb nemzetközi média, én a Le dolgozom, kérdezte, hogy én hol dolgozom. De csak akkor, amikor van kedvem. Én egyetlen egy szerkesztőséghez sem tartozom Franciaországban, kizárólagosan, mert úgy gondolom, hogy a szabadságom nem azért, mert cenzúra lenne Franciaországban, hanem a mozgásszabadságom ö, szenvednék át, hogyha valamilyen szerkesztőséghez tartoznék. Mert így most úgy, úgy utazom, oda utazom, annyi időre, amennyire akarok, és ezt általában úgy teszem, hogy minimum három hetet tartózkodom a helyszínen, így lesz ez Afganisztánban is, ahova holnap megyek. Nos, az internetes oldalokon nagy címek jelentek meg, hogy ö, live kövessék ö, egyenes adásban, hogy mi történik például Líbiában. Ö, és ez szinte tönkreteszi az újságírói hivatást, mert nagyon jó, hogyha közvetlenül kapja az ember az információkat, és mindent tud az ember, mert így az embernek az a benyomása, hogy szinte domináns szerepet tölt be a világon de hát még így mindenki érti, hogy mi történt Líbiában? Valaki meg tudja mondani nekem itt, hogy mi a különbség egy fiatal 25 éves líbiai ö, és egy másik össz 25 éves líbiai között, aki Kadafi párti, vagy aki Kadafi ellenes. Mert engem ez érdekel. Mi van a fejükben? Mik az álmaik? Mitől félnek? Miért harcolnak? Hogyan látnak minket nyugatiakat? És ezt mind <laughs> élőadásban nem lehet látni. Ehhez idő kell, hogy ezt az ember felderítse. Az internet olyan eszköz, aminek segítségével gyors információhoz juthatunk. De ugyanakkor olyanféle riportok is készülhetnek vele, amelyeket említettem. Például nagyon jó eszközek állnak rendelkezésünkre, például a médiapárt, a, a 80.com, és ez a tendencia valószínűleg meg is marad. Aztán volt egy másik kérdés is, németül hangzott el, Hogy az inter- hogy az internet megváltoztatná-e a, az újságírás jellegét, mert hogy több emberhez jut el, és ennek mik a konkrét következményei. Hát nézze, azt hiszem, hogy Európában óriási luxus, hogy meg tudjuk vitatni ezeket a témákat. Ez olyan luxus, ami a legtöbb országban nem létezik, ahova utazom. És ahol az embereknek halvány fogalmuk nincs arról, hogy egyetlen bármilyen ö, ö, törvény is létezne. Emlékszem, hogy hosszú, de ugyanakkor lenyűgöző vitákat folytattam az Afganisztánban vagy az Irakban élő nőkkel, mert mivel nő vagyok, így tudok beszélgetni a nőkkel. Ez nagyon érdekes dolog. A férfi kollégáknak ez nem jut osztályrészül. Vannak barátaim, akik azt mondják, hogy eh, tölthetünk Afganisztánban hónapokat, akkor se lesz jogunk soha egy nőhöz szólni. De én mivel nő vagyok, ez az e-, előnyöm megvan. Mert ugye mivel az emberek férfiak, akik ezeket a harcokat vívják, elviszik, elvisznek engem a családjukhoz, és aztán a nők, akik főznek nekem, meg otthont biztosítanak számomra, teszik lehetővé, hogy két oldalát lássam ennek a dolognak. És látom a női oldalát is a dolognak, ami kiegészíti a férfi oldalt. És elmondják a nők azokat a dolgokat, amelyeket a férfiak nem. És ezért döbbentett meg az, hogy a nők egyáltalán nem tudják, hogy milyen alapjogokkal rendelkeznek, mint emberi lények. És emlékszem, hogy milyen elégedett voltam, amikor ezekkel a nőkkel csak egyetlen egyszer beszélgettem, gyakorta a, család néhány férfi tagja jelenlétében, és akik általában tolmácsolnak nekik, mert a legtöbb nő analfabéta, akikkel találkozom. És ez az egyetlen beszélgetés a nők és a férfiak között vitát gerjesztett például a nő és férfi közötti kapcsolatról. Mert ez nagyon sok nőt érdekel, akikkel találkoztam ott a helyszínen, annak köszönhetően, hogy én is elkezdtem erről beszélgetni, mert minden nő első kérdése, több százszor is elhangzott ez, amióta ezt a hivatást űzöm, két kérdést szoktak tő, tő, nekem föltenni. Először is, hogy muzulmán vagyok-e, mert nyilván le kell magam fátyolozni, a saját biztonságom érdekében is, és persze tisztelettel adózva azon országgal szemben is, ahova megyek. De van egy másik kérdés is. Hogy engedhette meg a férjed azt, hogy azt csináld, amit csinálsz? Ez egyszerűen elképzelhetetlen számokra. Ezen sokat szoktam mosolyogni, hogy ugye nőként egyedül utazhatom, stb. stb. Nos, most már az évek során kialakult bennem egy spontán válasz. Mondtam, hogy Hát szerencsére én választhattam meg a férjemet, ő is újságíró, megérti a, a hivatástudatomat. Mert nem szabad, hogy azt gondolják, hogy minden nő ezt csinálja, amit én nyugaton. És beszélek nekik a szabadságomról, és gyakorta ennek következtében kettős reakciót tapasztalok ezeknél a nőknél. Egyszerűen megdöbbennek, hogy mint nyugati nő milyen szabadsággal rendelkezem, és milyen független vagyok egyszerűen nem valós képet alkotnak erről, mert csak a tévéből látják. Mert Afganisztánban és Libanonban ugye a műholdas adásoknak köszönhetően látják az olasz, a francia, az angol, és stb. programokat és műsorokat, és hát el tudják képzelni, hogy itt milyen hatással van rájuk mindez. És nagy örömmel tapasztaltam azt is, hogy a nők között voltak olyanok, akik ugyan ö, szerették volna azt a szabadságot, mint amit én élvezek, de nagyon sokan nem. Mert, mert megijedtek ettől a szabadságtól. Mert az ember, ha nincs hozzászokva a szabadsághoz, akkor félnek tőle az emberek. És ezt szeretném végezetül elmondani, hogy az döbbentett meg, amikor ezen háborús területeken jártam, hogy egy átlag afgán vagy iraki nem akar a gyűlölt országba visszatérni, a talibánhoz például. Persze vannak kivételek, mint mindig. De az a kép, ami kialakul bennük a demokráciáról, amit mi hoztunk nekik a fegyverekkel, és legalábbis ezt mondják nekem, ez olyasmi, amit egyszerűen nem értenek, és ami nem a szabadság szinonimája. Úgyhogy ennyit arról, hogy mennyire más világban élünk mi ketten. Köszönöm. Köszönöm szépen, Niva. Azt, hogy most Martos professzor úrnak adom meg azt, Köszönöm szépen, csak néhány kérdésre válaszolnék gyorsan. Először is, hogy az EU szerepe mi lehet az újságírók védelmében. Hát nyilván nincsenek ö, csoda dokumentumok. Úgy gondolom, hogy ami fontos, amit már említettem, hogy az EU példaértékű szerepet vállaljon fel. Egyrészt a szólásszabadság védelme terén, ez nagyon fontos. Másodszorban, ahogy ezek a katonai erők tényleg szigorúan ö, alkalmazzák a szabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak, védjék az újságírókat. Nos, ami a politikai erőket illeti, az EU kidolgozott bizonyos eszközeket, főleg a harmadik országokkal való együttműködés terén, amelyekben ö, emberjogi klauzák is vannak. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenütt végre is hajtották ezt, olyan országok esetében, mint például Tunéziában, Egyiptomban, ahol nyilván segíthettek volna abban, hogy másképp alakuljon a helyzet. Tehát jó lenne emlékeztetni ezekre az eszközökre, amelyek rendelkezésre állnak az EU-n belül, és a tagállamok vállalják fel a példát, a példaértékű szerepet. Nagyon fontos, hogy logikusan járjanak el a tagállamok és az EU a különböző intézmények szintjén. Egyébként úgy gondolom, hogy az EU és főleg a bizottság az eszközök segítségével már bizonyos projekteket kidolgozott, amelyek nagyon fontosak az újságírók számára. Még tovább kell őket fejleszteni, fontos a szerepük, hogy biztonságot ö, teremtsenek például a kommunikáció terén ö, az újságírók számára. Szerintem ez nagyon fontos terület. Aztán a különböző szervezetek támogatása, amelyek szintén fontos szerepet vállalnak fel olyan légkör kialakításában, amely még tovább védi a sajtót és képviselőit. Nyilván itt kapcsolódhatnék az internetes kérdéshez. Mi úgy gondoljuk, hogy az internet tényleg média, és egyébként nagyon sok esetben az internet segítségével sikerült autoriter rendszereken belül az újságíróknak kommunikálniuk. Valós újságírókról van itt szó, és egyébként a, ami a bloggereket illeti, úgy gondolom, hogy ugyanolyan garanciákra van szükségük, mint az újságíróknak. Mindezek mellett az internet egyrészt fantasztikus szabadságot biztosító eszköz, persze csak bizonyos határokig, mert az autoriter ö, rendszerek kapacitása bizonyos határig terjed. Nyilván olyan programokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik, hogy a független írós, újságírók, emberjogi szervezetek védelmét biztosítja. Hogy ne lehessen olyan könnyen kikapcsolni őket az ilyen rendszerek kommunikációs eszközeivel. Holnap reggel New Yorkban jelenik meg egy jelentés arról, hogy hogyan próbálják az elnyomó rendszerek korlátozni az internethez való hozzáférést tanácsolom, hogy olvassák el, bár nincs a kezemben olyan példány, amit itt hagyhatnék, de néha európai vagy amerikai vállalatok segítségével születtek ezek a beszámolók. És úgy gondolom, hogy bizonyos európai cégek és amerikai cégek vonatkozásában hogy a kettős célt is szolgálhatnak ezek az eszközök. A helyi kezdeményezések ebből a szempontból fontosak, amelyek lehetővé teszik, hogy a demokratikus államokkal, az újságíró szövetségekkel, az közvetlenül érintett cégekkel, a Microsoft-tal, a Google-tal együtt jó gyakorlatot teremthetnek, és ezt mindenképpen ki kellene aknázni. Jó lenne, ha az EU intézmények még aktívabban ö, vennének részt ebben. A Wikileaksről is beszéltünk. Olyan jelenség ez, amely megerősödött. A Wikileaks először is bebizonyította, hogy az újságírás fontos a demokratikus társadalmakban, az olyan jellegű újságírás zavaró, amely nem megfelelő információt szolgáltat, a többi csak propaganda. A feltáró jelleg nagyon fontos. Ahogy az előbb hallottuk, szükség van arra is, hogy utána járjanak, értelmezzenek eseményeket az újságírók. Hát a wikileaks az interneten naponta kapunk híreket, és nagyon fontos, hogy egyre nagyobb felelősséget vállaljanak az újságírók ezek interpretálásában. Köszönöm, mennyit szerettem volna elmondani. Thank you, Professor Mar. Köszönöm, Martos professzor úr. Még csak annyit említenék, hogy tegnap, múlt pénteken Türkmenisztán fővárosában egy internetes kávéházban egyszerűen csak beírtam a Human Rights Watch szót a Google-ba, és hát természetesen nem volt elérhető a honlap. Úgyhogy nagyon fontos, hogy folytassuk a munkánkat az új kommunikációs technológiák kapcsán is az emberi jogi aspektusok érvényesülésén, és ezzel kapcsolatosan további meghallgatásokat fogunk szervezni. Fontos, hogy odafigyeljünk mindenféle elnyomó törvényre, az extremizmussal, a terrorizmussal szembeni küzdelem kapcsán, a belső biztonságra hivatkozva, illetve számos egyéb homályos okra hivatkozva nagyon gyakran szemtanú vagyunk ezeknek autoriter rezsimekben, és a diktátorok és elnyomó jellegű rezsimek szerintem egymással kicserélik a tapasztalataikat, mert nagyon hasonló jelenségeket látunk. És akkor most Basil úrnak adom meg a szót a Reporters Without Borders nevében. Köszönöm szépen. Az EU-n belül gyakorlatilag még nem merítettük ki a lehetőségeket. Az egyiptomi válság során uh, én uh, 30 újságíróról tudok, akiket letartóztattak, és gyakorlatilag Brüsszelben nem tudtuk azonosítani azt a telefonszámot, amelyről felhívhattuk volna az egyiptomi delegációt szeretünk volna megtalálni egyiptomi vagy belga újságírót, és nem sikerült megtalálnom a telefonszámot. Nos, tekintettel az arab világban zajló eseményekre, hogyha lett volna egy olyan központunk, amely nem állandó kellett volna, hogy legyen, csak aktivizálható lett volna válsághelyzetben, Szíriában, Jemenben vagy más területeken, és hogyha ez tényleg aktiválni lehetett volna, vagy lehetne, akkor gyorsabban reagálhatnánk. Aztán hogy tudják azt, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznünk, a delegáció felhasználható lenne a sajtó számára nagyon sok országban, és ez nagyon sok konkrétumot jelentene az újságírók védelme terén. Hiszen Egyiptomban a legkomplikáltabb letartóztatásuk az arab médiák terén történt, és semmi segítségük nem volt. Nem tudom, hogy itt lehetett volna fellépnünk. Teljesen mindegy, hogy valaki francia, angol vagy ö, ö, spanyol, akkor nem volt gondja, de ha észt vagy román, ö, itt sajnos nincsenek hagyományok, ö, hogy hogyan lehet ezzel a problémával megbírkozni hogyha egy észt újságíró például a francia nagykövetségen segítséget kér, hát itt nyilván a személyektől függ, hogy hogyan segítenek rajta. Ezen kívül úgy gondolom, hogy azon túl, hogy milyen anyagi segítséget lehetne nyújtani, vagy materiális segítséget lehetne nyújtani, és az interneten túl, az európai jogszabályok amelyek például a különböző szűrők felállítását illeti, illetve a különböző civil szervezetek törekvései, akik szeretnének kikerülni minden ilyen jellegű ellenőrző szervezetet, valamilyen következetes eljárásra lenne szükség végezetül ami a szomszédsági politikát illeti, mert ez rendkívüli módon érinti a Magrebet. Tunéziában a, dele, a tunéziai delegációban egy eszközt bocsátottak rendelkezésünkre, de hát csak Tunéziában érhető el. Sajnos ennek van következménye a háborús vagy konfliktusos területeken az újságírók biztonságát illetően. Nem hiszem, hogy annyira tehetetlenek lennénk, és ha tényleg valamit létre tudnánk hozni, például valamilyen diplomáciai csomagok, vagy műholdak segítségével nagyon sokat segíthetnénk, csak politikai erőre van szükség ehhez. Thank you, Olivier. Köszönöm, Olivier. És szerintem most elérkeztünk a meghallgatás végére, de ez csak egy alkalom volt, amikor a sajtó szabadságról váltottunk gondolatokat, hiszen az Európai Parlament rendszeresen foglalkozik a sajtószabadság megsértésével, illetve az emberi jogokkal foglalkozó jelentésben foglaltakkal. De azt hiszem, hogy erősítenünk kell az erőfeszítéseinket, ugyanis Matti Voring, aki korábban európai parlamenti képviselő volt, 99 után, és az emberi jogi jelentés egyik szerzője volt, komoly hangsúlyt helyezett a sajtó és szólásszabadság érvényesítésére világszerte. Ez gyakorlatilag a litmus próbája a demokráciáknak, és emlékének adózunk azzal, hogyha ezt a munkát fokozzuk. Köszönöm szépen Martos professzor úrnak, Niva asszonynak, akinek el kellett időközben mennie a vonathoz, és Bajszil úrnak a jelenlétét, és akkor most rátérhetünk a saját kezdeményezésű jelentésre, amelynek szerzője de Kaiser asszony, a demokrácia erősítése, a demokratizálódás témájában. Yeah, before giving the floor to... Mielőtt átadom neki a szót, röviden azt szeretném ismertetni, miután néhány képviselő úgy érezte, hogy meglehetősen szoros az üteme, terv, az ütemezés, különös tekintettel a húsvétre és a zöld hétre, május 10-e KED lesz a módosítók benyújtásának határideje. Remélem ez elegendő időt tesz lehetővé a frakciók és a képviselők számára. A jelentés tervezett módosításokkal együtt történő megvitatására május 25-én kerül sor a külügyi szakbizottságon belül. Ezt követően május 26-án az Emberi Jogi Albizottság fogja megvizsgálni a módosítókat és a jelentéstervezetet. A külügyi szakbizottság a tervek szerint június 6-án Strasbourgban fog szavazni, és akkor minden további nélkül megadom Veronique de Kaiser asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön tulajdonképpen már minden lényegeset elmondott. Ismertette az ütemtervet, amely szerint eljárunk majd, és a legutóbbi ülés óta amelyet közösen tartottunk. Ez egy nagyon gyümölcsöző ülés volt egyébként. Ott már alaposan megvitattuk a jelentést, azóta pedig nál, hozzá még nem érkezett módosító indítvány. Két Jelentés született azóta Antigon kollégától az egyik a Szociális Ügyekkel Foglalkozó Bizottságban, a másik jelentést pedig Benson úr készítette el. Ez a két jelentés kiegészíti az én jelentésemet, és ennek nagyon örülök. Nagyjából egyesít értek azzal, ami ezekben a jelentésekben áll. Egyéb iránt azonban nem érkezett módosító indítvány a jelentésemre vonatkozóan. Megpróbáltam az INTA szakbizottság béli kollégákat rábírni, hogy ők is nyilvánuljanak meg a témával kapcsolatosan, hiszen szeretnénk a demokrácia előmozdításához új eszközöket kialakítani, mindennek előtt kereskedelmi eszközökről volna szó, és itt a parlamentnek együttdöntési jogköre van. Ez egy olyan lehetőség, amelyel élnünk kellene. Ez a jelentésemnek csak egy kis részét teszi ki csupán, de nagyon fontosnak tartom, Egyébként három részből áll a jelentés. Az egyik a paradigmaváltásra összpontosít. Ez azt jelente, jelenti, hogy döntést kell hoznunk arról, hogy milyen országokkal működünk együtt. Nem feltétlenül csak a stabilitásról van szó, hanem akár a demokratizálódás lehetővé tételéről, előmozdításáról. A jelentésem második része a arra vonatkozik, hogy a hagyományos megközelítésben a demokratizálódás támogatásában mindig a gazdasági fejlődést helyeztük előtérbe. Ez is fontos természetesen, de van mindennek egy politikai dimenziója is, amelyet el kellene mélyíteni. Erre javaslatot is tettem, hiszen azt mondom a jelentésben, hogy ne csak választási megfigyelésben vegyünk részt, hanem utána egy follow-upot is végezzünk, annak érdekében, hogy egy teljes ciklust át tudjunk tekinteni, a választások előtti időszaktól kezdődően a választásokon keresztül, melyeknek korrekt módon kell megtörténniük, és az utána következő időszakot is magában foglalja ez. És aztán itt van a harmadik rész, egy szociális dinamika kialakítása ezen országokban, és ide tartozik a sajtószabadság kérdése is. nyilván a szakszervezetre és minden más szervezetre is gondolni kell. Erről már beszéltünk legutóbb. Talán egy dolog vetődik fel ma, nevezetesen az arab forradalom, főleg Tunézia és Egyiptom vonatkozásában tényleg változtatnunk kellene-e a paradigmán, hogy a stabilitás, amely végül is a demokráciára vezet, ami ugye a világ ezen részén az exkluzív paradicsom volt, nem tudom, hogy megértettük-e az üzenetet, hogy a demokráciát és jobb munka lehetőségeket szeretnének. Én úgy látom, hogy Jemen, és főleg Szíria példája azt mutatja, hogy amikor paradigmaváltásra utalok, továbbra is aktualitás mindez tekintettel a geo stabilitásra. ami ah, ou que ce soit dans le... És egyebekre. Illetve arra utalva, hogy félünk egy kicsit a szíriai eseményektől, és utalunk a szankciókra, mert az Ezbollah meg a Hamas terén mi történik, ha már nincs az Auit dinasztia. Úgy gondolom, hogy ezekben az országokban nagyon rövid távú lesz a stabilitás, és nem igazán fogunk a demokrácia felé haladni, hogyha meghallgatjuk, amit ezek a népek mondanak. Megmaradnak ugyanis a problémák. Ennyit szerettem volna elmondani. Még annyit talán a kollégáimnak, hogy én úgy döntöttem, hogy nem utalok nevekre, országokra, és szerintem ez jó döntés volt. Nagyon sok országban hasonló események zajlanak. Csak annyit akartam mondani, hogy az első paradigma még mindig aktuális, és most építkezünk politikáink terén ezen országokkal szemben. Ennyit szeretem volna elmondani, kész vagyok minden kérdésre válaszolni, ami felvetődhet, de úgy gondolom, hogy a zöld hét gyakorlatilag mindenki számára fontos volt, és az árnyékjelentés készítők azt mondták, hogy május másodikától kezdik újra a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Veronika. Nagy öröm számomra, hogy Antigoni Pápádopolónak adhatom meg a szót a Női Bizottság nevében, aki a véleményét mondhatja el a saját kezdeményezésű jelentésről. Köszönöm szépen! Néhány perccel ezelőtt Nyilvá asszonyról hallottuk, aki a nőkről beszélt, az arab világban. Említette, hogy nagyon sok nő nem tudja, hogy mi a helyzet a demokráciával a nyugati világban, szemben azzal, ahogyan ők látják a demokráciát hazájukban. Azt is említette, hogy milyen szintű az analfabetizmus. Úgyhogy ami a női jogi bizottság véleményét illeti, rendkívül aktuális mindez. Hiszen felhívja az a külügyi bizottság, mint felelős bizottság figyelmét arra, hogy állásfoglalásra van szükség. Fontos lenne, hogyha prioritást állítanánk fel, és hosszú távú megközelítés jellemezni programjainkat és szakpolitikáinkat, főleg akkor, amikor az EU harmadik országokkal folytat dialógusokat. Nagyon fontos, hogy az arab világban a nők kezében legyen valami. Tudják, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, illetve hogy a demokráciát ezekben az országban hogyan lehetne megteremteni. Illetve azt is, hogy ők maguk hogyan lehetnek aktív állampolgárai ezeknek az országoknak. Itt az EU-nak fontos a szerepe. A nők férfiak közötti egyenjogúság terén mind a tagállamokban, de főleg a harmadik országokkal való kapcsolatok során. Ezen kérdések hangsúlyozása, prioritálása, a sztereotípiákkal való harc felvétele, a diszkrimináció és az erőszak megszüntetését kell, hogy kitűzze céljául ezen országokban, mert a nők egyszerűen láthatatlanok ezekben az országokban. Tudniuk kell azt, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, hogy aktívan részt vehessenek a döntéshozó folyamatokban, és persze akkor válik ez lehetővé, ha bizonyos stratégiákat ö, ö, dolgoznak ki a férfiak számukra, mert általában a férfiak döntenek arról, hogy mi a legjobb ö, a nők számára, de a nők maguk erről nem nyilatkozhatnak. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy értékeljék rendszeresen a harmadik országokban, ezen harmadik országokban a nők férfiak közötti egyenjogúság helyzetét, és a civil társadalmat megfelelő képzésben, figyelemfelhívásban részesítsék, főleg az emberi jogok terén beleértve a gazdasági és kulturális jogokat is, hogy ezeknek a nőknek tényleg legyen valami beleszólási joguk ezekbe a dolgokba. Persze úgy gondoljuk, hogy nagyon jó, hogy az Európai Külszolgálat próbál minden szinten egyensúlyi helyzetet teremteni a nemek között, és hogy 50-50 százalékos -50 legyen a delegáció vezetők között a nők ará és férfiak aránya. Ez nagyon jó kezdeményezés, mert a delegációkban nagyon sok nő vehet részt dialógusokban a nők problémáiról, főleg az arab világban. Ez nagyon fontos. Ez a véleménye a Nőjogi Bizottságnak. De Kaiser asszony nagyon kedves volt, eljött hozzánk, és azt gondolom, nagyon pozitívan számolt be bizonyos javaslatairól. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Papadaporú asszony. Most pedig megnyitom a vitát. Két kollega kért szót. Alexander Lambsdorff úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani még egyszer Veroniknak, amiért ilyen jó jelentés tervezetet készített, és Szeretném neki és a titkárságnak megköszönni azt is, hogy a módosítókkal van időnk május 10-ig, azt hiszem, hogy ez megkönnyíti a munkánkat. Ami a paradigmaváltást illeti, amit Veronik javasolt, érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy felhasználjuk ezt a jelentést ahhoz, hogy a demokrácia fogalmáról is beszéljünk, hiszen az Európai Unióban nincs közös definíciónk a demokráciára vonatkozóan, és talán helyén való lenne megpróbálni egy ilyen definíciót találni. Mégis van konszenzus arra vonatkozóan, hogy a demokrácia milyen elemekből épüljön fel. Azt hiszem, ezt kellene alapul vennünk. Az olyan fogalmak, mint a jogállamiság, az alapjogok, a politikai pártok jelenléte, az etnikai kisebbségek részvétele a politikai folyamatokban, egy védett ellenzék megléte, Papadopuló asszony az imént említette a nőket is, ami nagyon fontos elem szintén. Azt hiszem, hogy ezekről az alapvető elemekről, tényezőkről talán szót kellene ejteni a jelentésben is, olyan értelemben, hogy az általam említett konszenzuson való munkálkodást előmozdítsuk, amely nem csak itt a parlamentben, hanem az Európai Tanácsban is folyamatosan zajlik. Azt hiszem, hogy ilyen értelemben hasznos szerepet játszhatnánk. Másodszorban azt, ami az eszközöket illeti, amit nagyon helyesen megközelített Veronika, a jelen Veronika jelentésben, ezt kellene még erősítenünk. Fontos lenne megnéznünk azt, hogy Európában milyen demokráciát előmozdító eszközeink vannak, van számos tényező ezen a téren. Meg kellene néznünk azt is, hogy hogyan lehet növelni a hatékonyságot, és a legutóbb már beszéltünk erről, egyfajta agnosztikus módon vitát folytatni arról, hogy kellenek-e új eszközök. Azt hiszem nem szabad előítéletekkel a vitába menni, hogyha az új eszközök egy hozzáadott értéket teremtenek, akkor mindenképpen meg kell fontolnunk azokat, ha nem, akkor nyilvánvalóan nem szabad ilyen eszközöket létrehozni. Aztán fel kell tennünk a kérdést, hogy az Európai Külügyi Szolgálatban minek kell még történnie. Azt hiszem, hogy a szolgálatban is a demokrácia előmozdításának nagyobb figyelmet kellene szentelni, mint ahogyan az jelenleg így van. Örülök, hogy Papadopoulou asszony itt most erre irányítja majd a figyelmet. A múltkor megvitattuk azt is, hogy az Election Coordination Group szerepét erősítsük -e itt az Európai Parlamenten belül. A kollégák, ha jól láttam, nagymértékben támogatják az ötletet. Azt hiszem, hogy a jelentésnek ez is az egyik folyamánya lehet. Nagyon derülátó vagyok, tehát úgy gondolom egy nagyon jó jelentés születik majd, nagyon jó az alap, amelyel dolgozni tudunk, és azt hiszem, hogy a közvetlen szomszédságunkban zajló forradalmak olyan helyzetet teremtettek, amelyben kifelé is azt kell mutatnunk, hogy nagyon fontosnak tartjuk a demokrácia előmozdítását a világban. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen Graf Lambsdorffnak, és a következő kolléga kap szót. Köszönöm szépen a én is de Kaiser asszony jelentését. Ez nagyon jó alap a további munka számára kiegészítésképpen. Azt szeretném elmondani, hogy a szomszédsági politikában nagyon fontos megvizsgálnunk, és hangsúlyosabban kell foglalkoznunk a mediterrán szomszédokkal. Azt kell megnéznünk, hogy mi a tényleges helyzet, hogyan gondolkodnak az ott élők. hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy megérthessük a problémákat. A szomszédsági politika nagyon hasznos eszköz, igen, sokoldalú eszköz, olyasmi, amit meg tudunk osztani. Minden fellépésünket a különböző intézményekkel, és fontos abból a szempontból, hogy erős szomszédsági kapcsolatokat építsünk ki. Erre mindenféleképpen szükség van. Talán egy módosításban ezt el lehetne mondani, konkrétan azt, hogy a szomszédsági politikát hogyan lehet hatékonyabban felhasználni a szomszédos országokon a demokrácia erősítése érdekében. Köszönöm. Köszönöm Prodi úrnak, és néhány megjegyzést engedjenek meg. Biztos vagyok benne, hogy de Kaiser asszony nagyon jól tudja, hogy a lengyel elnökség már egy új pénzügyi eszközön dolgozik a demokrácia elősegítése érdekében, és ezt meg kell vitatnunk, még akkor is, hogyha nem tudjuk még pontosan, hogy mi lesz a lengyel elnökség javaslata. De ez eh, úgy gondolom egy kevésbé bürokratikus és kevésbé problematikus eh, lehetőséget fog tenni a támogatás kapcsán az Egyesült Államokhoz képest. Erre mindenféleképpen fel kell készülnünk erre a vitára. A jelentéstevő szerintem nagyon intelligensen közelítette meg a témát, nem lebontva egyes országokra, bár én úgy gondolom, hogy két ponton nagyon fontos lenne megemlíteni a dél-mediterrán országok konkrét helyzetét, hiszen ez gyakorlatilag kihívás elé állítja az egész demokratizálódási megközelítésünket, konkrétan a jogi aktivistákra gondolok, itt elsősorban az elvekről, a mechanizmusokról és az eszközökről kell beszélnünk. És amikor arról beszélünk, hogy politikai, demokratikus politikai pártokat és a választásokat támogassuk, meg kell említeni a modern demokrácia nagyon fontos dimenzióját, miszerint eh, itt részvételi demokráciáról van szó. Az állampolgárok bele szólhatnak a választások lebonyolításába is. Tehát már nem arról van szó, hogy négy vagy öt évente az emberek csak elfáradnak a választó körzetekbe és leadják a szavazatukat. Örülök annak, hogy a jelentéstevő megemlít egy nagyon fontos problémát az EU külpolitikájával kapcsolatosan, ami károsan hat az emberi jogok kapcsán végzett munkánkra is, mégpedig a kettős mérce alkalmazását. Ezt mindenféleképpen hangsúlyoznunk kell, hogy ezt a problémát elemezni kell, és fel kell számolni mindenfajta kettős mércét. Az autokraták a világon a különböző párbeszédekben is felemlegetik a kettős mérce alkalmazását, és ezt nem engedhetjük meg, ezektől meg kell szabadulnunk. Nagyon fontos a jelentés abból a szempontból is, hogy egyértelművé teszi, hogy a választások megfigyelésén is változtatnunk kell. Igen, hasznos javaslatokat tett a jelentéstevő, ugyanis a az országok kiválasztásában is vannak problémák. Általában nem követjük nyomon a missziók által levont következtetéseket és ajánlásokat. Ezeket nagyrészt csak eszközként használjuk fel, és ismét a kettős mérce problémája itt is felmerül. A választások megfigyelését szerintem minél előbb meg kell kezdeni. Nem csak pár nappal vagy héttel a választásokat megelőzően, mert meg kell vizsgálnunk ennek kapcsán a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, úgyhogy itt eh, talán célszerű lenne kiegészíteni néhány bekezdéssel a szöveget. Miután más képviselők nem jelentkeztek szólásra, én megadnám a külügyi szolgálat részéről Barnes úrnak a szót, aki a demokratizálódási és választási részleg munkatársa. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy előre léptetek, de nem a vezetője vagyok ennek az egységnek, hanem a munkatársa. Múlt alkalommal itt volt egyébként a főnököm, aki azt hiszem, hogy megválaszolt néhány felvetett kérdést, úgyhogy engedelmükkel én most csak két további kérdésre korlátoznám a hozzászólásomat, ha vannak. Lenorman úr, aki tudom, hogy eh, vezetője az EuroAid főigazgatóság eh, demokratizálódással foglalkozó részlegének vezetője. Egy megjegyzést szeretnék csak tenni. Ez egy nagyon fontos vita. A lengyel soros elnökség anyaga számukra sem ismert még. Egy megjegyzést eh, a kevésbé problematikus eh, irányításra vonatkozó megjegyzése kapcsán. Itt szerintem arra kell törekednünk, hogy ne legyen kevésbé egyensúlyozott. Elnök asszony, én azt mondtam, hogy kevésbé bürokratikus, de talán egy kicsikét problematikusabb lesz ez. Okay, so this was all. Ennyi, akkor visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Okay. Quelque, quelque... Köszönöm. Talán néhány megjegyzést tennék. Először is. Azt hiszem Lambsdorff kollega mondta, hogy nagyon jó alapból indul a jelentés, ezt nagyra értékelem. Meg kell érteni ezt a dokumentumot, ez alapja a jelentésnek. Én magam is azt tettem, amit az sok jelentés készítő, ki kellett húznom egy csomó mindent, ami majd a módosítványokban jön vissza. Aztán a demokrácia kérdése, hát próbáltam elkezdeni foglalkozni vele, de aztán úgy döntöttem, hogy túl komplikált ez, úgyhogy hagyjuk. De most már komolyra fordítva a szót, minden kollega, aki szólt, tekintettel arra, hogy én magam is fogok módosítanítványokat beadni, és az előbbi vita során is nagyon jó volt a meghallgatás, a meghívottakkal, és javasoltak már egy-két dolgot, úgyhogy én is visszatérek majd ezekre. Úgyhogy a kollégáknak, akik megjegyzéseket tettek, azt javasolnám, hogy ők maguk is fogalmazzanak meg módosít indítványokat ebben a témában. És biztos vagyok benne, hogy nagyon könnyen megegyezhetünk, főleg, hogyha a keretek között marad mindez. Ahogy említettem, itt nincs probléma a frakciók között, alapdokumentumról van itt szó az EP számára. És ugye majd a tanácsnak kell ezt meghallgatásra ö, kiverekedni a bizottsággal. Úgyhogy gyakorlatilag ez köztünk levő gondolkodás. Akkor május 10-e után találkozunk, de addig kérem, fogalmazzanak meg módosító indítványokat, és ahogy megkapom őket, megpróbálom összehívni az árnyék jelentéskészítőket, vagy külön-külön, vagy együtt. És azt szeretném még kérni, ami a véleményt illeti. asszony, ennök asszony, esetleg felvethetnék egy eljárási kérdést, amit ismernem kéne, de nem ismerem, ami a véleményeket illeti. Nekem nagyon tetszik Svensson úr jelentése, és amikor a Női Jogi Bizottságban voltam, én is nagyon sok mindent akartam volna belevenni. Hogyan szavazunk? Nekem kell módosító indítványként ezt bevenni, vagy a végén szavazunk, és leveszünk pontokat az ők jelentésükből. Így, így történik a dolog? Tehát, ha azok a pontok, amelyek az Antigon jelentésben, vagy a Szentszó jelentésben vannak, és nem jelentkeznek a mi módosító indítványainkban, akkor nyilván szavazunk róluk. Akkor döntünk, amikor megszületik már minden módosító indítvány, mert nyilván lesznek átfedések. Köszönöm szépen. Yeah. Uh, if I can make... Szerényen azt javasolnám, hogy talán jó lenne, ha ketten megvitatnák, hogy a nő jogi szakbizottság mely módosításait lehetne átvenni, és a deve igen, mert én nem említettem a nők külön helyzetét a jelentésemben, mert tudtam, hogy ez másút jelenik meg, és véleményt kapunk majd a Nőjogi Bizottságtól is. Papadopulo asszony. miután nagyon rövid az idő a módosításokra, másfél hét eh, a húsvét megelőzően, én nem láttam a szakbizottság más kollégáinak módosításait, de amint ezeket megkapom, meg fogom vitatni ezeket, de Kaiser asszonyjal, és eh, így együtt tudunk működni. Elnök asszony, köszönöm. Most pedig javasolom, hogy tartsunk 5 perc szünetet, és eh, utána Burma következik és meghallgatjuk Aung San Suu Kyi üzenetét. So maybe we can continue the meeting. And now... Akkor folytassuk a munkát, és uh, az ötös napi rendi pontunk következik a burmai fejleményekről. Aung San Suu kiszabadulását, uh, illetve a 2010. októberi választásokat követően, novemberi választásokat követően, és jó lenne, vagy jó lett volna, ha a délkelet-ázsiai delegációból is len, lett volna itt kolléga. Nagyon kockázatos általában szünetet tartani egy ülésen, de hát sajnos egyikük sincs jelen. Tavaly novemberben tartotta 20 évet követően Burma Myanmar az első választásokat, és jól lehet a katonaság által támogatott párt nyerte a választásokat, és egy katonai rendszerről polgári társadalomba való átmenetet hirdetett meg, ugyanakkor viszont a választások nem zajlottak tisztességesen. És a választásokat megelőzően már voltak spekulációk, de be is következett, hogy Aung San Suu Kyi a házi őrizetből kiszabadult. A jogai súlyosan sérültek, és a rendszer azt követelte, hogy elhagyja az országot. Ő azt mondta, hogy nem fogad el korlátozott felszabadulást. A legnagyobb katonaság által támogatott párt, az USDP kapott többséget a parlament mindkét házában. A legtöbb mandátummal a katonaság rendelkezik, és ez több mint 75 százalékot jelent, ami azt jelenti, hogy az ő szavazatuk lesz döntő. Aung San Suu Kyi pártja az a National League for Democracy megtámadta a választásokat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy már nem jelent külön politikai entitás, és egyelőre tisztázatlan a szerepe a pártnak. Áprilisban az EU külügyi tanácsa ismét biztosította a burmaiakat támogatásáról. A tanács sajnálatának adott hangot, hogy a 2010-es választások nem voltak szabadok és általánosak, és nem biztosítják az ezt követően megválasztottak a békés demokratikus átmenetet. Úgyhogy az Európai Parlament úgy döntött, hogy további 12 hónapra meg fenntartja a szankciókat mindaddig, amíg a kormányzat nem reagál pozitívan a javaslatokra. Mi szeretnénk a továbbfejlődést és a politikai meggyőződésük miatt fogvatartottak feltétlen kiszabad, szabadon bocsátását, illetve felszólítunk arra is, hogy a nemzeti parlamenten belül, illetve a regionális gyűléseken belül minden politikai párttal való párbeszédre a kormányzatot. Tehát nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem, az albizottságunk videó üzenetet kapott az ország helyzetéről Aung San tól amit hamarosan bejátszunk. Ugyan voltak bizonyos technikai problémák az üzenet vételénél, és miután az írásos szöveg remélhetőleg mindenki számára rendelkezésre fog állni, ne lepődjenek meg, ha hirtelen félbe szakad a videó üzenet. Ezt most meghallgatjuk, és ezt követően az EU burmai kirendeltségének vezetője fog hozzánk szólni írásban, miután most éppen Kanadában tartózkodik, és az egyik kollégája, Tanya Gold fogja felolvasni az üzenetét. Akkor most Timmons urat és Hans Liszt urakat szeretettel üdvözlöm az EU külügyi szolgálat nevében. Ők is szólni fognak az általános helyzetről és az emberi jogi szempontokról akkor, ha lehet, most átülnénk, hogy megtekintsük a videó üzenetet. Az emberi jogokról Bormában már több mint két évtizede beszélünk. A két évtized na, nem elég, hiszen sok mindenről kell beszélni. Az emberi jogok sokkal fontosabbak, mint bármi egyéb az emberek számára. Az emberi jogok az emberi méltóság elfogadásán alapulnak, és erre törekszünk mindannyian. Mindannyian méltóságban szeretnénk élni, biztonságban, szabadságban és békében. Az emberi jogok koncepciója nem egy nyugati koncepció. Lehet, hogy nyugatiak fogalmazták meg, de az elképzelés az a meggyőződés, hogy minden embernek megvan az értéke, mélyen gyökerezik mindenkiben szerte a világon. Burmában az emberi jogokról, ha beszélünk, akkor a mostani helyzetből kell kiindulni. Burma autoriter irányítás alatt állt évtizedeken át 1962 óta vajon még mindig vannak-e autoriter szabályok? Sokan úgy gondolják, hogy már nincsenek, de ennek bizonyítékát nem látjuk. És ezt csak úgy lehet bebizonyítani, hogy élvezzük-e az alapvető emberi jogokat, vagy sem, és hogy valóban szabadok vagyunk-e, és nem sérülnek az emberi jogok. Ha figyelembe vesszük, hogy több mint 2000 politikai fogvatartott van Burmában, akkor nyilvánvalóan nem rendelkezünk minden joggal, amire igényt tartunk, és hogy még minden, mindig sok teendő van. És nem csak erről van szó. Az alapvető jogok a félelemtől való ment, a félelemmentes élet, illetve a nélkülözéstől mentes élet, ez még mindig nem mondható el Burmáról. A félelem is uralkodik Burmában. Számos újságíróval találkoztam az elmúlt hónapokban, akik a félelmet említették, és elmondták, hogy beszéltek sok burmaival, dicsérték a vendégszeretetüket, barátságukat, ugyanakkor említették, hogy az emberek annyira félnek, és ha az emberek élvezik az emberi jogokat, akkor nincs indokuk bármitől is félni. Éppen ezért el kell, meg kell szüntetnünk ezt a félelmet, meg kell szüntetnünk a nélkülözést. Nagyon sokan szegénységben élnek Burmában. Ugyan sokan állítják, hogy csökken a szegénység, de én nem vagyok ebben biztos. Nem tudom, hogy milyen adatokra épül ez az állítás. Amennyire tudom, Burmában nagyon sokan egyre inkább elszegényednek az infláció, a munkanélküliség következtében, illetve nem kapnak kellő támogatást a civil társadalom. Tehát az emberi jogok az egyes egyénekből eredeztetendők. Nagyon szeretnénk, hogyha a burmaiak is tisztában lennének, eh, hogy ezek alapvető jogok. Eh, sokan vannak még, akik eh, nem is hallottak még az emberi jogok egyetemes nyilatkozatáról sem. Éppen ezért őket segítenünk kell. Először is fel kell nyitnunk az embereink szemét arra, hogy joguk van az emberi jogokhoz, és ezt mindenféleképpen biztosítani kell. So, to be able to leave. Nos, tehát a félelem mentes és a nélkülözés mentes élet, azt hiszem ez a legfontosabb, és nagyon hálásak vagyunk, hogy kapcsolatba lépett velünk Aung San Suu Kyi, és reméljük, hogy előbb-utóbb félelem nélkül eljöhet ide, és átveheti az 1990-es Szaharov díjat, anélkül, hogy tartania kéne a hazatéréstől. Most pedig Gollert úrnak adom meg a szót, Gollert asszonynak adom meg a szót a burmai képviselettől, a választásokat követő helyzetről fog szólni, illetve Aung San Suu Kyi szabadon bocsátásáról. Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást. Én hallanék arra, hogy semmi nem változott Burmában a választásokat követően 2010. november után, és ez az etnikai államokban igaz, ahol fegyveres konfliktusokra került sor. Illetve igaz a fogvatartottakra is, akik nem akik még mindig börtönben ülnek, és Utenszínnek formálisan ugyan átadta a katonaság a hatalmat, az ország nyugati részében még mindig érkeznek jelentések arról, hogy rabszolga sorban tartanak a fal, falusiakat, illetve kínzásnak vetik őket alá. Kacsin államban, északon, Kínával határos ez a terület, a burmai hadsereg megtámadta a kacsini függetlenségi hadseregeket, hadsereget, ugyanakkor nem voltak nagyobb csapatmozgások. sem. államban keleten a nemi erőszak és egyéb erőszakos cselekmények a civil népességgel szemben szintén gyakoriak, és nem voltak ugyan nagyobb összecsapások az Egyesült Háborús Állami Hadsereg, a Nemzeti Demokratikus Szövetségi Hadsereg vagy a Sán állami hadsereg között, úgy tűnik, hogy a hadsereg inkább a civilekre vadászik. Kareni államban a burmai hadsereg fiatalokat és nőket is toboroz távoli falvakban egy új törvény értelmében. A burmai hadsereg falvakat rombol le, és a falusiak nem támogatják a Karenné Nemzeti Uniót. A kényszermunkára kényszerítettek, és más falun lakókról szintén érkeztek jelentések. Man State-ben az ottani párt nem megtagadta, hogy határ őrizeti szervé alakuljon. Új korlátozásokat jelentettek be a politikai pártokra vonatkozóan, de egyelőre még nem voltak megtoló intézkedések. Ami pedig az általános népességet illeti, úgy tűnik, hogy a korlátozások valamelyest enyhülnek, de az emberek utazhatnak, Aung San Suu Kyi ugyan szabad, de a kormány nem hajlandó szóba állni vele. Utána Sen elnök a az avató beszédében megígérte a felelősségre vonást, de majd még a jövő dönti el, hogy kész lesz -e reformokat végrehajtani, vagy itt pusztán csak egy kozmetikázásról van szó, hogy elfogadhatóbbá tegye, tegye a nemzetközi közösség előtt a rendszerét. A segélyekre is már történtek lépések, és hogyha bármi ilyen módon romlik a helyzet a határok mentén, akkor a finanszírozást nem lehet biztosítani, illetve a menekülteket nem lehet visszatéríteni. Uh, uh, Köszönöm. The European Action. Most pedig a, az Európai Külszolgálatnak adnám meg a szót. Először talán az, átlagos, az átlag helyzetről. Timans úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. I can be relatively brief in the sense... Azt hiszem, relatíven röviden tudok szólni, mert persze meg tudjuk erősíteni azt, hogy ami minket illet a választások nem voltak megfelelőek a nemzetközi normáknak, főleg az ellenzéki párt és a jelöltek vonatkozásában, illetve Ansang Susi konkrét esetét illetően. Mind a mellett. Azt azért el kell ismerni bizonyos fokig, hogy a civil társadalom politikai szempontból bizonyos fokig szerveződhetett a nehézségek ellenére. A választások óta természetesen figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Az egyik pozitív fejlemény az volt, hogy a Szaharov díj nyertesét szabadon engedték, és szeretnénk megint csak gratulálni neki ezért a rendkívül világos, egyszerű üzenetért, amit közvetített számunkra mai napon. Esten asszony, a főképviselő, ismételten nyilatkozatokat tett Burmáról, legutóbb novemberben, amikor üdvözölte Aung San Suu Kyi szabadon bocsátását, és felhívta a hatóságok figyelmét arra, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátása előfeltétel a dialógusnak és a, di- a demokráciának. Mind a mellett azt tapasztaltuk, hogy az emberi jogok helyzete még nem javult az országban. 2400 politikai fogoly továbbra is ö, börtönben van. Sokan közülük akikre már évekkel ezelőtt utaltunk. Továbbra is megsértik az emberi jogokat, illetve a kisebbségi jogokat, most hallottunk erről. A cenzúra és a, a szólásszabadság korlátozása is továbbra fenn, is fennáll. Január 24-én, 7-én az Emberjogi Bizottság éves jelentését készítette el, de hát teljesen felesleges volt, mert Burma csak néhány állásfoglalást fogadott el. 70 ajánlás fogalmazódott meg az országgal szemben, és a többségét elutasították. Április 1 -e óta most már polgári kormány tevékenykedik, bizonyos politikai jellegű nyilatkozatok, hát pozitív jelzések voltak. Az elnök beszédében egyértelműen fogalmazott, hogy a nemzeti egység elérése a cél a békés, modern ország megteremtés érdekében. Hangsúlyozta a közrend szerepét, az alapjogok garantálását az állampolgárok számára. Tehát bizonyos elkötelezettségeket megfogalmazott, de ezeknek most már testet kellene öltenie. És figyelemmel kísérjük, még pedig szorosan, hogy pozitív irányba mozdul-e el a helyzet a jelenlegihez képest. Ahogy a főképviselő is egyetemen elmondta ismételten, legutóbb az áprilisi tanácsülésen, az új kormányt majd tettei alapján fogjuk megítélni. Ezen kívül. Mindent megragadunk annak érdekében, hogy dialógust keretén belül az új kormányt meggyőzzük arról, hogy az emberjogi ö, helyzeten javítson. Volt már egy állásfoglalás ö, Burmáról, Um, we seek links with the civil society and with those ami a polgári társadalmat illeti, megpróbáljuk őket is belevonni a tevékenységbe, és abba, hogy elérjük a milléniumi célokat. A szabadság biztosítása. Will keep up also the restrictive regime as decided by the Council. Nos, hatékonyan kell fellépni a helyszínen, az EU politikájának pedig Burmára kell irányulni a jövőben. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen, Timmermans úr. Most Andrész Isztenek szeretnék szót adni, aki konkrétabban az emberi jogokról fog szólni. Elnök asszony, a vita folyamán lehetne ezt esetleg megtenni a kérdésekre aló válaszban? Elnök, nem tudom, van-e megjegyzés az emberjogi helyzetről? Ha igen, akkor hallgatjuk, ha nem, akkor megadjuk a szót a képviselőknek. A szót, hogy szeretnének-e kérdezni, vagy valamilyen megjegyzést tenni. Lokpiller asszony szeretne kezdeni. Köszönöm a nagyon érdekes megjegyzéseket és nyilatkozatokat. Legutóbb, amikor a burmani helyzetről hallottunk, emlékszem, milyen élénk vita alakult ki a szakértők, illetve a különböző ö, frakciók között arról, hogy, hogy az apró változásokat hogyan tudjuk értékelni, és ennek az lesz a vége, hogy a szankciókról lemondjunk. De ön vitát akart. Ebben a vitában a külszolgálatra is rámutattunk. Elnök, Golárt asszony, mi a helyzet a a burmai néppel való szolidaritás szempontjából, mert a választások előtt eléggé polarizálódott a helyzet. Voltak, akik bíztak a választásokban, voltak, akik kevésbé. Talán nem egészen így volt ez, de mi a helyzet most a különböző csoportok közötti vitában? Ö... Relative uh, unity on how to aspect. Van-e polarizáció, vagy pedig egységesül már az elképzelés? Köszönöm. Én nem igazán válaszolhatok kérdésekre hivatalosan, de azt el tudom mondani, hogy Burmában, no, Burmán a civil társadalom zöme jelen van, és mindenkinek más és más az elképzelése arról, hogy hogyan tovább a változtatásokról. Úgyhogy nem igazán tudok választatni arról, hogy mit gondol a polgári társadalom. Azt viszont meg tudom erősíteni, hogy nagyon aktívan vesz részt a, ez, főleg az emberjogi helyzet javításában. Köszönöm. Elnök, az EES következik. Lészt úr. Thank you. Uh, to Mrs. Lockmiller's question. Lockmiller asszony kérdésére, hogy hogyan mérjük a változásokat, és a szankciók mikor szűnnek meg. A tanács azt mondta, hogy a szankciók egyelőre fennmaradnak, a mellékletek megújított változata szerint, de egyfajta jelzést is adunk a rugalmasság tekintetében. Ez megtörtént. A kormány civil része vonatkozásában az a kormány egy harmadát jelenti, tehát a minisztereket a vízumkényszer alól mentesítettük. Hogyan lehet mérni az előrelépés Eston asszony többször elmondta, hogy alapvetően három paramétert vizsgálunk. Az egyik egy formális aspektus, nevezetesen a kormány összetétele. A kormány egy harmada legalább civil, ami pedig a kormány reagálását illeti. Vannak jelek arra, hogy az a ellenzék is némi levegőhöz jut a parlamentben és a parlamenten kívül is, Ezt egyelőre azonban még nem lehet végérvényesen megítélni. A harmadik kritérium pedig a politikák tartalma, a jobb politikák. Az elnök egy tanácsadói testületet állított fel három területen, és reméljük, hogy ez a technokrata input egyfajta operatív autonómiát is lehetővé tesz eh, a kormány számára a katonaságtól függetlenül, ami pedig eh, a különböző nézeteket illeti, ezek köre szélesedett, és megosztottabbá váltak a nézetek. A választásokig bezárólag egy eh, majdnem, hogy polarizált harc folyt a világosság és a sötétség között, a jó és a rossz között, de azóta annak vagyunk tanúi, hogy a nem kormány által támogatott pártok is megpróbálják megszervezni magukat, és két esetben például az EU-hoz is fordultak, azzal a kéréssel, hogy vizsgáljuk felül a szankciókat általánosságban, illetve közelmúltban, tegnap vagy tegnap előtt konkrétan az általános preferenciarendszerrel kapcsolatosan. Az, hogy mi erre hogyan reagálunk, attól függ, hogy az említett paramétereket hogyan értékeljük elnök. Köszönöm szépen, Liszt úr, és köszönöm a részvételüket mindenféleképpen átadjuk majd a köszönő szavaikat Ansan Szucsinak. Ez a videó egyébként felkerülhet különböző honlapokra, ha a képviselők is úgy gondolják. Akkor lezárhatjuk az ötös napirendi pontot, a hatos az egyebek nincsenek. A hetes napirendi pont a következő ülés időpontja, ami május 26-a 9 óra. És akkor ezennel berekeztem az ülést. Köszönöm mindenkinek.